az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a dél-szudáni helyzethez. E Így rögtön átadom a szót Kurkulas miniszter úrnak. President, honorable Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy egy olyan atrocitás történt, amelynek 200 áldozata volt. Férfiak, nők és gyermekek estek Malakálban, Dél-Szudánban ennek merényletnek áldozatául. Természetesen egyetérzünk a áldozatokkal, is családjukkal. Ez az incidens nagyon jól illusztrálja azt, hogy milyen árat fizetnek a délszudáni emberek. Az Európai Unióban azt észleljük, hogy a délszudáni helyzet fokozatosan romlik, olyan jelentéseket kapunk, amelyek arról számolnak be, hogy durván megsértik az emberi jogokat. A legutóbbi becslések értelmében 10 ezer embert öltek meg és több mint 400 ezer ember deportálásra került Dél-Szudánban, körülbelül 50 ezer személy pedig elhagyta az országot. A mérhetetlen szenvedés mellett ez a válság azzal a kockázattal is jár, hogy egy sokkal nagyobb térségre terjed ki. Egy olyan térségről van szó, ahol óriási a szegénység és óriási az instabilitási potenciál. Ami Dél-Szudánban történik, az Európai Unió számára roppant jelentőséggel bír elkötelezettek maradunk amellett, hogy támogassuk a nemzeti és nemzetközi fáradozásokat, hogy véget vessünk az erőszaknak, és hogy folytassuk a politikai tárgyalásokat, hogy tárgyalással találjunk politikai megoldást. Felszólítjuk a délszudáni vezetőket, hogy békésen és demokratikusan oldják meg a válságot. A nemzetközi közösséggel együtt az Európai Unió is szorgalmazza a válság megoldását, hogy megakadályozza a káoszt és az etnikai alapú polgárháborút. Mi szilárdan ragaszkodunk a támogatásunkhoz, a nemzetközi szervezetek tárgyalásához, hogy sikerüljön minél hamarabb elérni egy tűzszünetet, és hogy sikerüljön lerakni az alapjait a fenntartható és demokratikus politikai megoldásnak. Ebben a tekintetben most szeretnék kitérni a jelentésre, amelyet De Kaiser asszony készített, és amelyet decemberben fogadott el a parlament. Ebben a jelentésben látjuk a dél-szudáni állam építés kihívásait. Semmilyen fáradtságot, tehát nem kiméljük magunkat, hogy támogassuk a dél-szudáni szereplőket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő békés megoldást találjunk, amíg nem túl késő, és kitörne a polgárháború. Eston asszony is üdvözölte a dél-szudáni béketárgyalások megnyitását, felszólította a résztvevőket, hogy gyorsan egyezenek meg tűzszünetben, és a a humanitárius segítségben. Azonban eddig nem történt semmi. A legutolsó idők történései azt mutatják, hogy nem találtak meghallgatásra Eston asszony szavai. Eston asszony javaslata szerint a lehető leggyorsabban meg kell oldani a tűzszünetet, és megfelelő módon meg kell figyelni, hogy nem sértik meg reméljük, hogy ez nem sokára testet ölt, és hiteles tűzszünet aláírására kerülhet sor. Szálvakir S. elnök szóvivője is ezt jelezte. Eston asszony felszólította a feleket, hogy inkluzív politikai párbeszédet folytassanak. Olyat, amely az összes letartóztatott politikai vezető szabadon bocsátához vezet. Felszólította mindkét felet, hogy ne tegyenek olyan kijelentéseket, amelyek további erőszakhoz vezetnének. Szeretnék most világosan beszélni. Az erőszak jelen van, a tűzszünetet pedig a politikai szereplők akadályozzák. Akadályozzák az IGAT közvetítési szándékait, és a felek pedig úgy tűnik nem érdekeltek a politikai megoldásban. Ezeknek a szereplőknek tudatában kell lenniük, hogy milyen következményei lehet ennek a politikának. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy diplomáciai megoldást találjon Afrika szarván. Alexander Rondos ott járt a térségben, december 25-én, és éjjel-nappal dolgozott, hogy létrehozza a tűzszüneti megállapodást, illetve a tárgyalásokat. Találkozott a szereplőkkel, hogy elősegítse a konszenzust az IGAT közvetítésével. Az Európai Unió felajánlotta, hogy politikailag és pénzügyileg is támogatja ezt a folyamatot. Nagyon fontos az, hogy Európa egységes maradjon az Eingat munkája mögött, és elősegítse munkáját. Nagyon aggódunk, amennyiben azt olvasok a jelentésekbe, hogy durván megsértik az emberi jogokat. Azt látjuk, hogy szükséges az, hogy az emberi jogokat megsértő bűnözőket minél hamarabb azonosítjuk és megbüntessük. Az Afrikai Unióval együtt szeretnénk létrehozni egy bizottságot, melynek feladata az, hogy 2013. december 15-e óta vizsgálja meg, hogy milyen emberi jogi sértések voltak, és hogy mik voltak azok a tényezők, amelyek az erőszakhoz vezettek. Az Európai Unió azt kívánja, hogy ez a bizottság minél hamarabb megkezdje munkáját támogatjuk az ENSZ dél-szudáni misszióját, reméljük, hogy végrehajtja célját, hogy védje a civil lakosságot. Az Európai Unió delegációja és az ECO iroda is nyitva maradt a válság alatt. Támogatjuk a tagállamokat, hogy evakuálják polgáraikat a térségből, és azoknak is segítsenek, akiknek még nincs képviseletük Dzsubában. Szeretnénk segítségét nyújtani azoknak, akik szükséget szenvednek. De december 23-án Georgia biztos asszony 50 millió eurós segélyt helyezett kilátásba, ami tiszta vizet, élelmiszert, egészségügyi ellátást és szállás lehetőséget tenne lehetővé. Pillanatnyilag az Európai Unió és tagállamai 170 millió euró szabadítottak fel 2013-2014-es évekre. Most azzal szeretném zárni mondandómat, hogy megismételjem, hogy rengetegen szenvedtek, rengetegen haltak meg Dél-Szudánban azonban fennáll annak a kockázata, hogy tovább terjed a válság és destabilizálja a régiót. Ezt a helyzetet pedig mindenképpen el kell kerülni. Vezetőink felelőssége is, hogy ez nem történik meg. Az azonnali kötelezettség vállalás, amellett, hogy a felek beszüntetik a harcokat, teljes mértékben szükséges. Nem lehet a béke útjára lemenni, hiszen a délszudáni emberek túl nagy árat fizetnének ezért. Ne felejtsük el, hogy olyan népről van szó, amely nagyon sokáig harcolt függetlenségért. Nagyon fontos az, hogy egységesek maradjunk az ájkat fáradozásai mögött, hiszen csak is így van esélyünk. Az Európai Unió kész arra, hogy hozzáruljon a misszió sikeréhez. Köszönöm most a frakciók következnek. úr, a néppárt részéről În sesiunea din decembrie. szépen. A 2013. decemberi ülésen, biztosan emlékeznek mindannyian erre, elfogadta Bekeizer kolléganő jelentését. Egy kiváló jelentésről van szó, amely a dél-szudáni közösség fáradozásairól szól. Sajnos néhány nappal a jelentés elfogadása után fegyveres konfliktus tölt ki a kormány erői és a felkelők között, aminek pedig katasztrofális humanitárius következménye volt. A Fejlesztési Szakbizottságban folytatott viták során többször is beszéltem a politikai stabilitás hiányáról az országban. Be kell ismernem azonban, hogy sohasem gondoltuk volna, hogy ilyen katasztrofális helyzet alakul ki. Fennáll annak a veszélye, hogy lesz egy északi, Dél-Szudán és egy déli Dél-Szudán, tehát két részre szakad a dél-szudáni térség. A harcok során sokan, sokan életüket vesztették, ezzel párhuzamosan nagyon súlyosan megsértették az emberi jogokat, és a nemzetközi jogot is az elmúlt hetekben, ezért úgy gondolom minden pozitív jelzés üdvözlendő, amely a régióból érkezik. A tanács képviselője hangsúlyozta, és csatlakozom ehhez, hogy nagyon jó, hogy az Afrikai Unió egy vizsgálóbizottságot szeretne létrehozni politikai értelemben, mind Szávakia elnöknek, mind Riek Másának fel kell vállalni a felelősségét. Mindketten felelősséget viselnek az iránt, hogy a civil lakosság emberi jogait ne sértsék meg a továbbiakban. Átfogó politikai párbeszédre van szükség, és azonnal le kell állítani az erőszakot. Az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kell dél ugyanakkor azonban támogatnia kell azt is, hogy azonnal kezdjék meg a nemzeti megbékélés folyamatát. Elnök, köszönjük szépen. Az SND frakció részéről de Kaiser asszony két perc. Köszönöm, elnök, úr, elnök asszony. Nagy szomorúsággal hallottam én is arról, hogy milyen nagy számú áldozata van most már ennek a délszudáni tragédiának, és én is részvétemet küldöm azoknak a mai szerencsétlenségben meghalt áldozatoknak, akik ennél jobbat, többet érdemeltek volna. Szeretném elismerni, hogy milyen komoly munkát végez az Európai Unió. Három több köztisztviselő Dzsubában maradt, és kitűnő példamutató munkát végeznek. Most a Trojka, az Európai Unió, a nemzetközi közösség, a Trojka itt most Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Államok mindent megtettek annak érdekében, hogy valamilyen megoldást találjanak, és létrehozzanak egy államot egy olyan területen, ahol semmifajta struktúra nem létezett korábban Két év nyilván kevés, hogy ez megtörténjen. Decemberben amikor szavaztunk a jelentésről. Én abban azt írtam, hogy ez a fiatal állam rendkívül instabil, nem elég demokratikus, a lakosság nem eléggé eh, iskolázott, és eh, a miliciák, valamint a hadsereg túlságosan önállóan tevékenykednek. Mindez nagy eh, kockázatot jelent, mondtam. Nyilván ezek a tényezők nem teljesen váratlanul robbantották ki ezt a nagy katasztrófát. Két év nem túl hosszú idő, két éve született ez az ország, 2011 és 13 között mi néhány millió eurót költöttünk ebben a, e, el ebben az országban. Folytatnunk kell a humanitárius segítségnyújtást. A, az ikat mellett kell kiállnunk, támogatnunk kell az Afrikai Uniót, és folytatnunk kell ezt a munkát az Afrikai Unióval eh, karöltve eh, át kell gondolnunk, hogy mik az alapvető problémák, a korrupció, a kormányzás minősége, enélkül eh, ilyen fragilis, ilyen, ilyen törékeny alapokra, mint ami dél létezett, nem lehet államot építeni, de a remény hal, hal meg utoljára. Köszönjük az ALDE nevében Michel úr kap szót. Köszönöm, eh, elnök, eh, biztos miniszter úr és elnök asszony. A délszudáni válságnak számos okozója van, etnikai különbségek, az olaj javak feletti marakodás, stratégiai rivalizálás ebben a nehéz térségben. De Kaiser asszony kiváló jelentése is rámutatott azokra a kockázatokra, a törékenységre, amelyek övezik egy állam megszületését és valóban két év kevés erre. A dél-szudániaknak a szenvedése, több százezer menekült van már ebben az országban. Nos, ez a válság nyilvánvalóan az egész régió stabilitását érinti. Itt Ugandáról és Szodáról van elsősorban szó, de ott van közel a Közép-Afrikai Köztársaság is útelágazáshoz érkezett eh, Dél-Szudán. Eh, az elnöknek és a volt alelnöknek eh, világosan tudniuk kell, hogy ők azok, akik felelősek végső soron ezért az erőszakért és az etnikai ellentétekért a megállapodásnak azonnalinak kell lennie, magába kell foglalnia a humanitárius segítségnyújtás lehetőségét, és a politikai foglyok szabadon engedését is. Én eh, a speciális eh, megbizottat eh, és az ő munkáját üdvözlöm, Johnson-t, aki mindent megtett a tárgyalások elkezdéséért, és az igatban kifejtett munkával együtt remélhetőleg eredményeket látunk majd nagyon fontos az Európai Unió részvétele Dél-Szudánban. Éppen ezért jó lenne a az Európai Unió képviselőjének, eh, Alexander Rondosnak a mandátumát eh, meghosszabbítani. Eh, ő minden szereplővel kapcsolatban áll, nem csak a délszudániakkal, hanem az egész régióban is. A mandátumának meghosszabbítása jó jelzés lenne, annak elmaradása pedig nem jó jelzés nyilván az emberi jogok megsértőit, valamint a civil lakosság ellen bűncselekményeket elkövetőket bíróság elé kell állítani. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a tárgyalások mielőbb eredményre vezessenek. Köszönjük. Most pedig Durand asszony következne, de nincs itt a teremben. Éppen ezért megadom a szót a konzervatívok nevében Tenok úrnak köszönöm. Kihinné elnök asszony, hogy egy hónappal ezelőtt üdvözöltük, milyen nagy eredményeket ért el Dél-Szudán a e, két éves e, államisága alatt, és azt mondtuk, hogy további reform folyamatokat várunk, és aztán alig néhány hét alatt Dél-Szudán az összeomlás szélére került, politikai rivalizálás, kormányellenes érzelmek és az olajjövedelmek felosztása miatt, valamint és ez a legsúlyosabb, eh, etnikumközi villongások eh, miatt. Eh, ez eredetileg Salva Kiir és Riek Machar közti személyes konfliktusként kezdődött, és azóta immár tízezrek haltak meg, és 400 ezren váltak földön futóvá. Eh, ma a kombalesetben újabb 200 ember halhatott meg, eh, és ez is azt mutatja, hogy eh, mi mindent megtennének a dél-szudániak, hogy megmeneküljenek, elmeneküljenek ebből, a, ebből az országból, ebből a térségből. Ez egy fiatal állam mindig is törékeny volt, az intézményei nem léteznek, nem működnek megfelelően. Kérdés, hogy a teljes összeomláshoz mennyi vérontásra van szükség. A teljes összeomlás ugyanis katasztrofális következményekkel járna az ott élő lakosságra is, és destabilizálná az egész régiót, sőt Afrikát is az Európai Unió tagállamainak többsége mindent megtett Dél-Szudán létrehozásáért, most, tehát, most pedig támogatnia kell a tűzszüneti tárgyalásokat. Egy kiváló képviselőnk van ott, Alex Rondos, támogatnunk kell az ő munkáját, az IGAT-ot, az Afrikai Uniót és a többi olyan szervezetet, amely pozitív erőfeszítéseket fejt ki. Támogatnunk kell technikailag és segéllyel is a menekülteket, hogyha összeomlanak a tárgyalások, akkor ott egy polgárháború várható, és az Európai Uniónak meg kell fontolnia minden lépést, beleértve a katonai segítségnyújtást az Afrikai Unió részére. Én üdvözlöm üdvözlöm azt a e, vizsgálatot, amelyet az Afrikai Unió indít az emberi jogok megsértése miatt. E, én beszéltem a reményről, ez továbbra is él, de ez a vezetőkön is múlik. Nem szabad, hogy újra polgárháború törjön ki. Az állampolgárok érdekében mindent meg kell tennünk. Annak érdekében, hogy ezt a polgárháborút elkerüljük. Köszönöm. E, Köszönjük szépen a GUE részéről most Lőzing asszony kap szót másfél percre parancsoljon. Hogyha Európából nézzük az erőszakos konfliktusokat Afrikában, akkor azonnal az etnikai konfliktusokat emlegetjük reflexzerűen. Igen, ez a ból ered, és másrészt pedig megszabadít bennünket a felelősségtől. Kérdés, hogy derült égből villámcsapásként érte, érkezett-e ez a konfliktus, az itteni vita, mintha ebbe az irányban mutatni, mutatna, és gyakorlatilag úgy teszünk, mintha nem lett szerepet, nem játszana szerepet az ökológiai katasztrófa, amely fenyeget, illetve a vagyon elosztásának igazságtalansága, tehát a hatalmas szakadék a gazdagok és szegények között. A fő szereplők emellett különböző etnikai csoportokhoz tartoznak, de ez szerintem csak egy mellékes tény. A Dél-Szudán jó példája annak, hogy az államépítés, amely a nyugati gondolkodást követi, legfeljebb a nyugati érdekeket szolgálja geostratégiai és geopolitikai értelemben, és a helyi elitet erősíti meg. A délszudáni népesség azonban, annak ellenére, hogy az ország kőolajban gazdag, a világ egyik legszegényebb országában él hogyha valaki ezen változtatni akar, és mások ezt kapzsiságnak nevezik, úgy gondolom ez egy nagyon cinikus megközelítés. Akár nemzetközi konfliktussá is válhat mindez, ehhez megvan minden potenciálja a jelenlegi konfliktusnak, ezért szerintem le kell állítani a fegyverszállítást a régióba, úgy gondolom, csak is párbeszéddel lehet és észre megoldani a konfliktust. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Az egyéni felszólalók következnek. Gabriel asszony, az első két perc. Köszönöm, elnök asszony. A dél helyzet eh, rendkívül aggasztó, mint ahogy mindannyian tudjuk. Ez egy olyan ország, amely mindig is eh, eh, törékeny volt a jelenlegi krízis lángra gyújthatja az egész régiót. Én azt gondolom, hogy mindenáron el kell kerülnünk a háborút, és nem szabad, hogy további etnikai dimenziót vegyen a konfliktus a dél-szudániak egyébként etnikumra való tekintet nélkül menekülnek az országból. A humanitárius válság megoldása első rangú fontosságú, és nem lehet személyes ellentéteket fegyverekkel rendezni. A politikai megoldásokat kell előnyben részesíteni. Tűzszünet nélkül a két félközti tárgyalások nem érhetnek célba az IGAD-nak ehhez a ragaszkodnia kell, az Európai Unió, valamint a közvetítők támogassák ebben. Az Afrikai Unió mindent megtett annak érdekében, hogy Kelet-Afrikában ne terjedjen tovább a válság. Nem szabad elveszít, nem szabad szem elől tévesztenünk az alapproblémákat, az etnikai problémákat, az infrastruktúra hiányát, és a Szudánnal való kapcsolatokat sem. A Szudánnal való kapcsolatokat átláthatóvá kell tenni. A, mindannyiunknak Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy eh, a világ legfiatalabb országa ne legyen egyben a legrövidebb életű is. Köszönjük. Cortes Lastra, egy perc. Köszönöm. Több mint három millió ember tart igényt eh, humanitárius segítségre több száz halott van, több tízezren vesztették el földjüket, hazájukat. A civil lakosság elleni atrocitások folytatódnak, ezeket azonnal le kell állítani, béketervet kell létrehozni. Évek óta voltak villangások az észak-szudáni testvérországgal. Rengeteg halottat követeltek ezek a villangások is a dél-szudániak éjséggel küzdködnek, jogállamot szeretnének, szeretnének infrastruktúrát felépíteni, és szeretnék ezt a fiatal nemzetet nemzeté tenni. A békéhez vezető út azt is feltételezi, hogy humanitárius folyosót hozzunk létre. Mindenképpen fel kell lépni a korrupció ellen, a bűnelkövetőket meg kell büntetni. Főleg azokat kell felelősségre vonni, akik megsértették az emberi jogokat. Az Európai Uniónak sokkal proaktívabb szerepet kell játszani a térségben. Támogatni kell azt, amit az Afrikai Unió már tesz annak érdekében, hogy ne törjön ki polgárháború. A feleket tárgyaló asztalhoz kell ültetni, és el kell érnünk a tartós békét. Köszönöm szépen. Most a Catch the Eye felsz... Nem, bocsánat. Még Gomes asszony másfél percre. Köszönöm. Igen, már három éve tanulni vagyunk az erőszaknak, és az erőszak ismét napirenden van Dél-Szudánban. Mindent meg kell tennünk a nemzetközi közösséggel, a regionális közösségekkel, Addis Abebában társainkkal, az Afrikai Unióval, hogy azonnali tűzszüneti megállapodást érjünk el. A politikai foglyokat szabadon kell engedni. Be kell fejezni az erőszakot. Az emberi jogok megsértését pedig szankcionálni kell. Az erőszak semmilyen problémát nem oldhat meg. A nemzetek közössége több milliót szánt a térségre hogy létrehozzák az infrastruktúrát, hogy létrehozzák a lét alapokat Dél-Szudánban. El kell gondolkoznunk még egyszer ezen a stratégián, hiszen amiről szó van, az az, hogy bizonyos eliteket támogatunk. Egy olyan kormányzatot, amely mindig autoriterebb, és amely a különféle népcsoportoknál a korrupciót terjeszti. Ez a kormányzat szítja a népek közötti ellentéteket. Éppen ezért az Afrikai Unióval is tárgyalnunk kell, hogy gondoskodjon arról, hogy legyen egy átmeneti kormányzat 2015-ig. A megbékülési folyamat ugyanilyen fontos. Független emberi jogi vizsgálatokat kell tartanunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Dél-Szudán befejezze belső konfliktusait, hogy utána olyan úton haladjon tovább, amelyen kontaktusba kerülhet az északi szomszédjával és a térség többi országaival. Tehát támogatom azokat a kollégákat, akik azt mondták, hogy Alexander Andos maradjon ott továbbra is. Most a kezdiájra térünk át, Stír képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt év december 25-én Dél-Szudán egy újabb erőszak spirálba keveredett, miután az elnök és az alelnök között konfliktus robbant ki. Sajnos Dél-Szudánnak a függetlenség kikiáltása után nem sikerül fenntartani a békét. és mindennek új konnotáció is lehetnek, amint azt most láthatjuk, etnikai vetülete is van a dolognak, nem csak politikai. 200 ezer új menekültel szaporodott meg a korábbi menekültek száma. Támogatjuk az Afrikai Unió és az Európai Unió békés, békére mutató, béke irányába mutató erőfeszítéseit, de úgy tűnik most, zsákutcába jutottunk, fontos, hogy békés megoldás szülessen, és a délszudáni nép ne szenvedjen tovább a konfliktustól. Köszönjük szépen, Bazászko asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A délszudáni helyzet az egész régió stabilitását is fenyegetheti. Két évvel azután, hogy Dél-Szudán elnyerte függetlenségét, azt láthatjuk, hogy az intézmények az országban nagyon gyengék, és nem tudják az eseményeket ellenőrzésük alatt tartani. Különösen aggasztó, hogy a civil lakosság nagy része áldozatává vált, áldozatává esett az ellenzékiek és a kormány erők összecsapásának. Nagyon sokan meghaltak, és sokakat elüldöztek otthonukból, Várhatóan az erőszak folytatódik, és tovább nő az áldozatok száma. A humanitárius helyzet sajnos olyan, jellegű, hogy emiatt nem érkezik meg a segítségnyújtás oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Először is le kell állítani az erőszakos cselekményeket, utána pedig a lázadók és a kormányerők között párbeszédre, tárgyalásokra van szükség. Köszönöm. Köszönjük, Korhol a képviselő. Köszönöm szépen. Amikor ilyen nehézségbe került a világ legfiatalabb állama, a függetlenség után, akkor eh, ez a konfliktus túlmutat a határain, és eh, veszélyezteti a környéket. Éppen ezért eh, Szudánnak új reményt kell adni, és a nemzetközi közösség támogatását is megérdemli. Mindenképpen pozitív az, hogy az igat pillanatnyilag ott az igazság tevő szerepét játsza, és ezt a felek megértik. Tehát megértik, hogy itt a béke közvetítésnek milyen fontos szerepe van. Múlt hétvégén beszélgethettem a volt norvég kormányfővel, az Oslo Center vezetőjével, Brundevik volt politikussal. És megállapítottuk, hogy óriási demokrácia deficit van Dél-Szudánban. Attól függetlenül, hogy mit akarnak az ott lévő felek, és mit mond a kormány és az ellenzék, azonban mindenképpen jó, hogy az említett szervezet létfontosságú munkát végez ott. És az egyik jelenlévő között nagyon fontos. Az Európai Unió szerepe itt nagyon lényeges, nem csak az erőszak leállítása miatt, hanem a humanitárius remény fenntartása miatt. Éppen ezért meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk visszaállítani a békét és a civil kormányzást. Köszönöm. Köszönöm. képviselő képviselőasszony. Köszönöm. We can do and should do. Nekünk többet kell tennünk. Sokkal többet ebben a válságban. Sürgős segítségre van szükség Európa részéről. Fel kell szólítani az európai tagállamokat, hogy segítsék a dél-szudáni ENSZ missziót rendőri és katonai erőkkel és így a megfelelő kül- és biztonságpolitikai struktúrákon belül szeretnénk folytatni ezt a munkát. Az Európai Unió NARSEC missziójának az a feladata, hogy a biztonsági kérdésekre, a leszerelésre és a dezintegrációja koncentráljon. Hogyha szükséges, akkor egy új kormányközi testületet is létre kell hozni, és az Európai Uniónak pedig hozzá kell járulnia ahhoz, hogy folytatódjon a közvetítés, folytatódjon a tárgyalás. Mindenképpen jobb koordinációra van szükség az Egyesült Államok, az Európai Unió, Nagy-Britannia és Norvégia között. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm, Verzsá képviselőasszony. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az állásfoglalás nem nagyon foglalkozik azokkal az okokkal, amelyek elvezettek a jelenlegi helyzethez. E, nem etnikai konfliktusról van itt szó, hanem a politikai eszközökként való felhasználásról van szó. Az etnikumokat használják fel ilyen célokra. Maya Dicker elnök furcsa szövetségeket köt. Soha nem eh, nézett eh, ilyen fenyegető jövő elé ez az ország. a politikai ellenfelek eh, börtönben vannak, tízezrek haltak meg, százezrek menekültek el azokat kell megsegíteni, akik a békét akarják, és el akarják kerülni a ruandai megoldást. Olyan politikára van szükség, amely feltételezi azt, hogy az Európai Unió teljes súlyjal mögötte áll. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kurkulász úr kapja most meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A dél-szudáni válság kevesebb mint egy hónappal ezelőtt vette kezdetét. Egy politikai küzdelem áll a hátterében, egy olyan küzdelem, amely erőszakká eszkalálódott. Hogy megakadályozzunk egy újabb katasztrófát a régióban, néhány szempontot azért figyelembe kell vennünk. Először is a válságot nem lehet megoldani még több erőszak által. Másodszorban az IGAD nagyon gyorsan cselekedett, és megpróbált a közvetítési folyamat élére állni, úgy gondolom ezt mindenképpen támogatni kell, és dicséretes. Az Európai Unió minden regionális és nemzetközi erőfeszítést támogat arra vonatkozólag, hogy az ágatot támogassa ebben a szerepvállalásában, és mindenképpen óv az olyan beavatkozástól, amely súlyosbíthatja a politikai és katonai feszültségeket. Harmadsorban véget kell vetni az ellenségeskedésnek, az erőszaknak, főként a civil lakossággal szemben, és azok, akik megsértették az emberi jogokat, mindenképpen felelősségre kell vonni. Negyedsorban Noha kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt tört ki az erőszak, a konfliktus gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, és a konfliktus csak úgy oldható fel, hogyha észszerű és hosszú távú politikai párbeszédre vállalkozik mindkét fél, egy olyan párbeszédre, amely a végső megbékélést is lehetővé teszi. Végezetül mindenkinek, minden félnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy eljusson a humanitárius segítségnyújtás a rászorulók, rászorulókhoz, azokhoz a szudániakhoz, akik a, az erőszakos cselekmények valódi áldozatai. Hogyha a konfliktus tovább folytatódik, akkor egyre nő a polgárháború veszélye is. Az etnikai feszültségek nőnek, egyre több civil áldozatot szed a konfliktus, és azok, akik egyelőre még nem váltak a konfliktus részei részeseivé, azzá válnak végül, hogyha az erőszak nem ér véget. Minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy a tragédiát megakadályozzuk, és ne eltassuk magunkat, mindannyiunkat felelősségre vonnak akkor, hogyha nem teszünk semmit a jelenlegi helyzet ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Összességében hat állásfoglalási indítvány érkezett, és ezzel a vita végéhez értünk, a vitát lezárom. A szavazásra pedig csütörtökön kerül sor január 16-án. Most a napi rendnek megfelelően az EU és Chile közötti szabadkereskedelmi megállapodás és az EU és